jelentése. szvoboda jelentés, szellemi jogok, uniós cselekvési terv. Most pedig megadom a szót Szoboda úrnak, raportőrnek négy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, hölgyeim és uraim. Röviden a Júri Szakbizottság jelentését szeret, szeretném bemutatni a, az EU, az Európai Unió akciótervével kapcsolatban. Alapvetően elfogadta a Júri Szakbizottság az én javaslatomat, ami az volt, hogy magára a cselekvési tervre összpontosítsunk, és ne beszéljünk irreleváns kérdésekről. Egyetértés volt abban, hogy a szellemi tulajdonjog védelme jó az európai gazdaságnak, a kulturális sokrétűségnek. Ezért üdvözöljük azokat a lépéseket, amelyeket a bizottság a helyzet javítása érdekében tesz. Üdvözöljük azt is, hogy a bizottság olyan eszközöket akar kidolgozni, amely a jobb amely a rendszer jobb megértésére épül. A konzultációt javítja, a ténymegállapításokat veszi figyelembe. A konszenzus és a különböző fejlődési szempontok megértése valóban segíteni fog mindannyiunkat abban, hogy hatékony rendszert alakítson ki a szellemi tulajdonjogok védelmére. Ez az oka annak, hogy úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb elem az információs kampány a stratégiában az akciótervem. Meg kell majd beszélni az alapvető jogokat, és, és nyilvánvalóan tisztában vagyunk azzal, hogy a bizottság ezeket, tisztában, ezeket tiszteletben tartja, de az, e- arról is kell, hogy beszéljünk, hogy az európai társadalmaknak is el kell ezt fogadnia. Az alapvető jogok terén tehát ezt nagyon óvatosan és nagyon aprólékosan kell elérnünk a bizottságot támogatom abban is, ami az úgynevezett kövesd a pénzt eh, módszert illeti. Azaz, azokon kell segítsünk, akik eh, a szellemi tulajdonjogokat megsértők ellen kívánnak fellépni. Valóban kell tennünk etéren eh, e is. Én magam támogatom a KKV-k megsegítésére irányuló törekvéseket is. Nem hiszem, hogy különleges bánásmódot érdemelnének a, érdemel ez a szektor, de igenis úgy kell rájuk tekinteni, mint egy sor terület egyikére, ahol javítani kell általában véve a helyzetet. A szellemi tulajdonjogok vég, érvényesítésének hatékony rendszere az Európai Unió virágzásához járul hozzá a jövőben, és remélem a bizottság is hozzá tud járulni ehhez a majd lényegesen. A cselekvési terv végrehajtása gyors, rugalmas legyen, és tudjon reagálni az új fejleményekre. Nagyon fontos, hogy csak igazolt lépésekre épüljön, olyanokra, amely valóban a szellemi tulajdonjog tulajdonosainak a biztonságát szolgálja, hiszen ez a stratégia sarokköve. Remélem, hogy 2016. júliusára a bizottság már az első eredményeket is be tudja mutatni, amelyek a cselekvési lépésből származtak. Köszönöm szépen, ezzel megkezdjük a spontán hozzászólásokat. Mária úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A szellemi tulajdonjogok védelme a gazdasági növekedés és a munkateremtés egyik kulcsa, arról nem is beszél, hogy a belső piac rendes működésének és elengedhetetlen feltétele. A éppen ezért figyelemmel kell követnünk azt is, hogy pontosan hol történnek jogsértések főként a kis és középvállalkozásokat fenyegeti ez a jelenség. A szellemi tulajdonjogok tulajdonosai, illetve a felhasználók érdekei között meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt az Európai Unió megfelelő támogatása nélkül, ez elképzelhetetlen. Köszönöm szépen, elnök úr! Én két dolgot szeretnék ezzel hang kapcsolatban hangsúlyozni. Először is a kreativitás és az innováció garantálhatja a gazdasági növekedést és a jövőnket. Kutatás és újítás nélkül nem lehet gazdasági növekedés. Ehhez azonban védeni kell a szellemi tulajdonjogokat. A KKV-k alkotják a gerincét az európai gazdaságnak. Azt hiszem, hogy a kreativitás egy olyan igény, amit csak támogatni tudunk. A szellemi tulajdonjogok védelmével tudjuk a kreativitást is megőrizni Európában. Köszönjük, Zuber úr következik. É importante defender e compreender os direitos de propriedade intelectual. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy a szellemi jogokat helyesen értsük, hiszen ezek a jogok elsősorban a szerzők, az írók, a zenészek jogaival vannak kapcsolatban, de nem a köztesek, a köztes szereplők vállalatokéval, akik csak piacra visznek valamit az európai belső piacon. És ez persze nem lesz jó a nagyországok és a nagyvállalatok számára, de azért egy szempontot emeljünk ki, mégpedig azt, hogy kulturális értéke van annak, azoknak, akik művészetet teremtenek, és nekik pedig hozzá kell tudni férni egyfajta professzionális jogálláshoz is, hogy ezt meg kell védeni, és ez az állam feladata. De korábban mindig aznek az ellenkezője történt. Mindenkinek joga van a kultúrához, a tudáshoz, és éppen ezért a szerzőket meg nagyon fontos, hogy megvédjük és megkaphassák pénzüket. Köszönöm szépen, Árnott kollega. Elnök úr, ha jól számolom, akkor csak öt képviselő van itt a 750 képviselőből a második vitára. Szellemi tulajdonjogokról beszélünk, pedig ez fontos téma. kis és középvállalkozások érdekeiről beszéltem. Több a lobbista Brüsszelben, mint Washingtonban. Több mint 30 ezerren vannak. Minden egyes képviselőre jut 40. Sokan eh, panaszkodnak erre, Örülök annak, hogy az előadó a kis és középvállalkozások érdekeit eh, említette, főként a szoftverfejlesztés esetében a nagy cégek eh, jogi csapatai eh, elnyomhatják a kicsiket. Én szeretném, hogyha nem a nagy cégek lobbiznának nálam, hanem a választókörzetemből érkezők. Köszönöm, Jurova asszonynak adom meg ezen a ponton a szót. Elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm a hozzászólásaikat és az eddig végzett munkát Szoboda úrnak. Az Európai Parlament fontos munkát végzett ebben a kérdésben, együtt tudjuk ugyanis csak az Európai Unióban valóban megvédeni az innovációt. Az intellekt, a szellemi tulajdonjogok keretszabályozásában bizonyos dolgokat bizony ki kell javítani. Az Európai Bizottság éppen ezért úgy döntött, hogy bizonyos dolgokon változtat. Nagyon nehéz és bonyolult valóságokkal szembenéznünk. Egyre gyakoribbá válik a szellemi tulajdonjog sértés, ami egyre nagyobb kárt okoz az európai gazdaságban. a szellemi tulajdonjogok nagyon nagy számú vagy, vagy kereskedelmi szintű megsértése. To legitimate businesses lost tax revenues, lost jobs and... Kereskedelmi méretekben, hogyha ez előfordul, akkor az egyrészt nagyon sokba kerül érvényt szerezni a jogszabályoknak, illetve csak részben tudjuk ezt elérni, akkor munkahelyeket vesztünk el. Az ilyen típusú visszaérések ellen fel kell lépni. Az Európai Bizottság 2014 júliusában elfogadott cselekvési terve különböző nem jogalkotási típusú intézkedéseket tervez, éppen annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozások globális szintű versenyképességét megőrizzük. Ahogy a Svoboda úr jelentése is tükrözi, az Európai Bizottság erőfeszítései a jogérvényesítés, a szellemi tulajdonjogi érvényesítés terén több fontos kérdésre kell, hogy koncentráljon. Például a fogyasztók védelme a káros hamisított termékekkel szemben. A kkv nagyobb fokú támogatása, segítése. A közvetítők szerepének tisztázása, főként a digitális környezetben a due diligence eh, mechanizmus eh, előtérbe helyezése a globális beszállítói láncokban. Ansip és Bienkowska eh, biztosokkal együtt azon dolgozunk, az érintetek véleményét kikérve természetesen, hogy az adott ágazatokra megoldásokat találjunk. Az önök parlamentjének a támogatása elengedhetetlen e folyamat során. Szeretném azonban az önök figyelmét felhívni arra a tényre is, hogy az önkéntes kezdeményezések jó hiszeműsége ellenére, illetve 2014-es cselekvési terve ellenére a szellemi tulajdonjogoknak érvényt szerezni valószínűleg csak jogalkotási eszközökkel tudunk. A digitális stratégia például a szerzői jogi szabályok szigorítását kívánja elérni. Más típusú szellemi tulajdonjogok megsértése ugyanolyan káros az Európai Unió gazdaságára. Emiatt az elkövetkezendő hónapokban az Európai Bizottság egy elemzést végez majd azzal kapcsolatban, hogy jelenlegi szellemi tulajdonjogi érvényesítési jogi keret hogyan működik. Hogyha az elemzésünk azt mutatja, hogy ez módosításra szorul, akkor azt hiszem a jövőben majd nagyon mértékben koncentrálunk erre. Zárásképpen tehát, hölgyeim és uraim, még egyszer köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nagyon remélem, hogy segítik majd önök is a munkánkat, hiszen közös célunk az, hogy kreativitás, az innováció, a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés céljait szolgáljuk. Ezt várják, tőle, ezt várják tőlünk az európai polgárok és az európai cégek is. Köszönjük, biztos asszony. Ezzel a vitát lezárom. Erről a jelentésről holnap fogunk szavazni.